kontra bizottság ügyben hozott télet teljestése érdekében hormonháztartást zavaró anyagokra vonatkozó kritériumok meghatározásának kötelezettsége. ez a tárgya a szóbeli választ igénylő kérdésnek és elsőként a szerzőknek majd a bizottság nevében biztos úrnak fogok szót adni. guteland eh, képviselő asszonyt szóltom elsőként two perc áll rendelkezésére hormonstörande ämnen finns. Köszönöm szépen. Az endokrin diszruptorok mindenütt jelen vannak az életünkben, és számos embert érintenek gyerekjátékban, ruhában, csomagolóanyagban, ivóvízben is jelen van. És ezek az anyagok a kutatók szerint számos esetben betegséget, cukorbetegséget, akár rákot is okozhatnak, és növekszik a az egyéb betegségek veszélye is. Igen, csak aggasztó, hogy kisgyerekek, csecsemők kapcsolatba kerülnek ezekkel az anyagokkal, és ez lényegesen befolyásolhatja a későbbi életüket is. Számosan vannak, akiket aggaszt az anyagok jelenléte minden a életünkben. Az Európai Parlament számos területen aktívan foglalkozott ezzel a kérdéssel. A szocialista frakció az egyik előharcosa ennek az ügynek, és örülünk, büszkék vagyunk arra, hogy Svédország rákényszerítette az Európai Bizottságot arra, hogy eleget tegyen kötelezettségének, és alkosson egyértelmű szabályokat ezekkel az anyagokkal kapcsolatban. A biztos azonban halogat és elutasítja az EU jog tényleges végrehajtását, pedig a bíróság ítélete egyértelmű intézkedéseket kell hozni az anyagok tudományos kritériumnak meghatározása érdekében. Hogy mivel ezt nem tette meg, az Európai Bizottság európai jogot sértett, ami alapvetően elfogadhatatlan. Elvárom az Európai Bizottságtól, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket, és hozzák helyre a jogszerű állapotot. Ne hologassák, és ne akasztják el ezt az egész folyamatot, hiszen ezek az anyagok súlyos veszélyt is jelenthetnek. Meg kell védeni az európai polgárok egészségét. Ez az önök elsőrangú feladata az Európai Uniót szabályozó szerzősek értelmében. Remélem, hogy egyértelmű választ kapunk a bizottságtól. Következő szerző Herbrandi képviselő úr, két perc áll az ő rendelkezésére is. Thank you very much. Köszönöm, elnök asszony. Hogyha feltesz, feltennék a kérdést valakinek, hogy az életében mi a fontos, és fogalmazza ezt meg, akkor jó valószínűséggel az egészsége ott lesz ennek a listának az elején. Alapvetően erről szól ez a mai vita is, ezért olyan fontos, hiszen egészségről beszélünk. E, e, egyértelmű e, problémával állunk szembe. Van egy jogszabály, amit jelen esetben egy rendelet, és ebben a rendeletben az Európai Bizottság kötelező felhatalmazást kapott arra, hogy meghatározza a kritériumait az endokrin hormonháztartást zavaró anyagokra. Ezt nem ez nem kínaiul van, a kínai egyébként sem hivatalos nyelve az Európai Uniónak, és hát el kellett volna ezt fogadniuk ezeket a tudományos kritériumokat már jóval ezelőtt. Na most én elég rugalmasan állok hozzá ezekhez a problémákhoz, hogyha technikai okai vannak annak, hogy valami nem történik meg, de hogyha politikai okokból halasztják el a határidőt, akkor sokkal kevésbé vagyok megértő, és itt alapvetően erről van szó. A bíróság ítélete ugyanis teljesen egyértelmű. Az Európai Bizottságnak el kellett volna fogadnia 2013. decemberéig a tudományos kritériumokat, kritériumokat, és idézem az ítéletet. A rendeletben semmi olyan rendelkezés nincs, amely szerint hatástanulmányt kellene végezni. Én nem ellenzem a hatástanulmányokat, a hatástanulmány egy nagyon jó eszköz, lehet adott esetben e, most is, de e, még a hatástanulmányjal együtt is el kellett volna a határidőig fogadni a kritériumokat. 2013. júliusáig úgy is tűnt, hogy jól haladnak a dolgok, és talán meg is van a vázlat, azt le kéne porolni, és néhány héten belül elfogadtatni. Köszönöm. Következő szerzőnk Rivázé képviselőasszony. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr az ön hivatalba lépése óta a zöldek már elmondták önnek, hogy a hormonháztartás zavaró anyagok nálunk egy nagyon fontos téma. E, és 2016. E, januárjáig ön semmit nem tett a svéd egészségügyi miniszter beavatkozására volt szükség, illetve a tagállamok és a parlament eh, beavatkozására arra, hogy a bírósághoz forduljunk, és arra, hogy önt elítéljék a tétlenségéért, mégpedig fenntartások nélkül. Ez az eh, elítélés gyakorlatilag eh, egyértelműen kimondja, hogy a bizottság megsértette a jogot, az Európai Unió jogát megsértették. És ehhez képest azt látjuk, hogy önök gazdasági érvekre hivatkoznak továbbra is, miközben a bizottság azt mondja, hogy a hatástanulmány nem szükséges, ráadásul önök túlterjeszkedtek a jogosultságukon, és ennek fényében nem kellene tartaniuk magukat az eddigi magatartásukhoz. Hogy fogunk így együtt működni, biztos úr? Hogyha önök nem tartják be a jogot, a szerződést, a jogszabályokat, akkor hogyan bízhatunk egymásban? És éppen ezért elvárom, hogy az elkövetkezendő hónapokban ezeket a tudományos feltételeket eh, létrehozzák, meghatározzák, és ahogy Gerblundi úr is mondta, eh, alapvetően már meg is eh, van a, a, gyakorlatilag a, a vázlat, tehát alapvetően holnap is már szinte mindezt meghozhatnák. Tehát cselekedjenek minél gyorsabban a szerzők között utolsó a sorban kyllönen képviselő asszony akinek most megadom a szót two percben. arvoisa puhemies biosidiasetuksen mukaan määrä hyväksyä. köszönöm elnök asszony a december two thousand and thirteen ig delegált aktusban kellett volna a bizottságnak elfogadni azokat a kritériumokat amelyek a hormonháztartást zavaró anyagokra vonatkoznak. E, ez nem történt meg, azzal, hogy a bizottság nem fogadta el ezt a delegált aktust, nem teljesítette jogi kötelezettségét. A Svédorsz, Svédország e, a bíróság elé vitte az ügyet, e, egy sor más tagállam támogatásával, Finnország is támogatta a keresetet, és számon kérték a bizottságtól, hogy miért nem cselekedett. Tavaly decemberben nekünk ítélt a bíróság, ehhez képest azt látjuk, hogy a bizottság továbbra is vonakodik delegált aktus meghozatalára. Miért van ez így, biztos úr, miért járnak el ilyen késedelmesen? Hiszen van egy sor példánk arra, hogy a bizottság magának vindikál delegált aktus készítési jogokat ott is, ahol nincs, és itt ebben az esetben, ahol önöknek egy felhatalmazáson alapuló aktust kéne elfogadniuk, nem teszik. Az endokrin zavaró anyagok, a hormonháztartás zavaró anyagok nagyon súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak, különösen az embrióknál, és a, a az embriók anyagcseréjét teszik tönkre. Azonnal szükség lenne erre a jogszabályra, hogy meglegyenek a tudományos kritériumok, el tudjuk dönteni, hogy milyen anyagnak van ilyen hormonháztartás zavaró hatása. Köszönöm. Köszönöm a szerzőknek. Biztos úr, a szerzők számtalan kérdést tettek fel önnek. Öné a lehetőség, hogy megválaszolja ezeket, parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Képviselők, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy lehetőségem van arra, hogy tisztázzam a bizottság álláspontját a bírósági ítéletet követően, amelynek a témája azok a kritériumok voltak, amelyek alapján azonosítani lehet, hogy melyek az hormonháztartást zavaró Eh, anyagok. Szeretnénk minden kétséget eloszlatni, még egyszer szeretnénk minden kétséget eloszlatni az a kapcsolatban, hogy mi is a bizottságnak a szándéka úgy tűnik, hogy valamiféle félreértés lehetett itt, úgyhogy hagy fogalmazok nagyon világosan a bizottságnak eh, komoly szándéka van arra, hogy eh, a bírósági ítéletet betartsa, és ezt meg is fogjuk tenni. A december 16-ai döntésben a bíróság eh, úgy ítélkezett, hogy az Európai Bizottság megszegte az Európai Unió törvényét azzal, hogy nem határozott meg kritériumokat, állandó kritériumokat arra, hogy hogyan lehet az endokrin eh, hormonháztartást zavaró eh, anyagokat azonosítani, beazonosítani, meghatározni. És ez igaz is, ez így volt. A bizottság feltétlen és pontos felhatalmazással rendelkezik arra, hogy delegált aktusok felhasználásával egy három évvel ezelőtti határidőig meghatároz ezeket a kritériumokat. A bíróság úgy is döntött, hogy nincs olyan rendelkezés, amely előírná a hatástanulmányok elvégzését, és ez a bíróság részéről teljesen világos. De hogy folytassam, tudom, hogy a bizottság reakciója erre az ítéletre olyasmi volt, amit sokan kritizáltak, és ez a demokratikus normáknak meg is felel. Különösen az a döntés, hogy egy csak nem teljes teljesen elkészült hatástanományt végül is befejeztünk, elvégeztünk, ezt is többen kritizálták érdekes módon, de minden kritikát nagyon alaposan elolvasunk, minden papír, minden irat ott van az íróasztalomon. A bizottság szeretné tisztázni azt, hogy a hatástanulmány fontos és alapvető fontosságú e, anyag ahhoz, hogy a, ezeket a kritériumokat jövőben kidolgozzuk, és valóban az ön megjegyzését e, e, ismétlem, valóban fontos és hasznos eszköz a hatástanulmány. Szükségünk van a kritériumokra. A WHO meghatározások nem adnak elég pontos meghatározásokat de ugye nem túlságosan könnyű ilyen kritériumokat megfogalmazni. Pedig pont erről van szó a kritériumokról. A bizottság 2013-ban úgy döntött, hogy hatástanulmányt készít, nem figyelembe véve nem csak a tudományos bonyolultságát a kérdésnek, hanem figyelembe véve azt is, hogy ez úttörő munka lesz hiszen nincs semmiféle eh, jogi előzménye ennek a témakörnek a szabályozásában, nincs semmi eh, korábbi jogalkotás. A tudomány, a természettudományos közösség nem eh, ért teljesen egyet abban, hogy a tudományos kritériumokat hogy kell megfogalmazni. Eltérő vélemények vannak még mindig a tudományos közösségben. A tudományos közösség fontos ügyekben nem ért egyet, például, hogy hogyan kell meghatároznunk az endokrin problémákat okozó anyagokat. Ennek megfelelően a szabályozó hatóságoknak a munkáját is elég nehéz megalapozni. Ráadásul igazándiból az Európai Unión kívüli országokban nincsenek törvények, amelyek meghatároznák a, a hormonháztartást megzavaró anyagokat. Ebben is úttörök az Európai Unió. Ezért merült föl a kockázat alapú megközelítés, és együtt kell, hogy szembenéznünk az a különbsége, hogy nálunk van ilyen szabályozás, való törekvés, máshol nincs ilyen szabályozás egyáltalán. Önök is, mint az Európai Parlament képviselői, bizony megszólalhatnak, és hallathatják hangjukat majd a tárgyalások során, és beleszólhatnak a döntésbe. Hagy fogalmazok még egyszer pontosan. A bizottság tisztában van azzal, hogy a határidőt elmulasztotta, és minden szándéka az, hogy a bíróság ítéletét betartsa, annak megfeleljen kétségen kívül. A hatástanulmány előkészítése előre haladott fázisban van, és a bizottság 2016 nyar előtt új tudományos kritériumokat fogunk benyújtani a hormon háztartás zavaró anyagokra vonatkozóan. Ehhez azonban sok mindenre szükség van. Először is végrehajtási rendeletekre van szükség, amelyeket kifejezetten a növényvédőszerek hatája kategóriában tartozó anyagok terén léteznek, másrészt pedig az olyan termékekre vonatkozó rendeleteket is át kell néznünk, amelyek az úgynevezett biocid drogokra, anyagokra vonatkoznak. Tehát még nyár előtt, az idén nyár előtt el fogjuk készíteni azokat a kritériumokat, amelyek a tudományos bizonyítékok alapján e, ugye nem kritikáként fogalmaztam azt meg, hogy a tudományos közösség nem ért mindenben egyet, ez a tudomány természetéből fakad, azonban e, folyamatosan egyre inkább, egyre nagyobb egyetértést látunk a különböző iskolák e, között. E, tehát ezen a két területen e, az Európai Uniós szabályozás a világon, világ szint összehasonlításban a legszigorúbb, és fontos, hogy ezeknek a tanulságait fenntartsuk és beépítsük a kritériumokba. Tehát mind a bioci termékekre vonatkozó szabályozás, mind a növényvédőszerekre vonatkozó szabályozás mind a mai napig hatályos és egyáltalán létezik szemben más országokkal, harmadik országokkal, de Természetesen ez nem elég, ezért még egyszer mondom, hogy nyár előtt be fogjuk nyújtani azokat a kritériumokat, amelyek alapján meghatározható, hogy milyen anyag minősű hormonháztatás zavaró anyagnak, és melyik nem. Én személy szerint nagyon nagy figyelemmel voltam arra, hogy folyamatosan egyeztessünk ebben a rendkívül komplex témakörben, és minden szándékom az, hogy ezt folytassuk is. Együtt kell azt kitűzni célként, hogy ebben a nagyon fontos ügyben döntése jussunk, és számítok az önök konstruktív építő jellegű támogatására azokban a lépésekben, amelyek immár a nagyon közeli jövőben kell, hogy megtételre kerüljenek. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úrnak a gondolatait, és most a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek az Európai Néppárt képviselőcsoportja nevében. Gízekel képviselő úrnak adok szót. Képviselő úr, öné a szó. Danke, Frau Präsidentin. Sehr Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, a kritériumok meghatározása az endokrin diszruptorok esetében egy fontos kérdés természetesen az európai polgárok egészségének védelméről beszélünk. Másrészt azonban technikai jellegű és bonyolult a kérdés, ami azt jelenti, hogy csak tudósok és szakértők tudják világosan megválaszolni. Ez nem alkalmas politikai játékokra és ideológiai vitákra 2015. december 15-e óta van egy Európai Bírósági ítéletünk, az Európai Bizottság nem tartotta be a határidőt. Ehhez nem kellett volna bírósági ítélet, bírósági eljárás, hogy ezt lássuk. Az az igazság, amit már hónapokkal ezelőtt a néppárt elmondott az Európai Bizottságnak, le kell zárni az eddig munkálatokat végre, és tartsa a szavát, biztos úr, ha nyárig ezt sikerül elérni, akkor a helyes irányba tett lépéssel indulnak el. Azonban az egy rossz feltételezés lenne, hogy az Európai Bíróság ítélete oda vezet, hogy a hatás ellenzést állítsák le, és a kritériumokat szüntessék meg. Éppen az a fontos, amit a biztos úr most elmondott az imént, mennyire vitatott ez a definíció, amikor az endokrin diszruptorokról megy, beszélünk. Az elmúlt hónapok vitája rámutat arra, hogy a konzultáció során 20 000 hír érkezett eh, a polgároktól, és több mint 25 ezret egyébként eh, egy néhány civil társaság küldött be. Most tudományos kritériumokat kell felállítani, és én úgy értettem a biztos urat éppen az imént, hogy az Európai Bizottság helyes úton indult el, ami azt jelenti, hogy a néppárt frakciója esetében támogatást tudok adni neki. Köszönöm. Poc képviselő úrnak adok szót másfél percben. Parancsoljon. Děkuji, paní předsedkyně Köszönöm szépen, elnök asszony. Hány éve szabályozzuk ezt a kérdést? Öt vagy még több? Egész idő alatt eh, az európai lakosok vegyszerekkel találkoznak, amelyek eh, pszichikai betegségeket eh, okoznak, akár rákot is, és sorolhatnám tovább. Ön ezt jobban tudja, mint én, biztos úr, ezt a problémát számos előző elnökséggel megvitattam már a a hollandok most azt mondják, hogy ez az elnökségek idejének egyik prioritása, és ide a vitára nem is jönnek el. Biztos úr, nagyon rég nem volt olyan régen, amikor erről beszéltünk, ön akkor ígéretet tett arra, hogy szabályozni tudja a dolgot, eddig nem tartotta be amit ígért. Most megint gyors szabályozást ígér. Lehet ennek hitelt adni, hogyha ön is azt mondja, hogy a tudósok nem egységes ebben a kérdés, egységesek ebben a kérdésben. Az Európai Bizottság mindeddig nem fogadta el a bírósági ítéletet, és nem készített kritériumokat, nem terjesztette elő ezeket. Mi az ok annak, hogy évek óta nem teszi meg az Európai Bizottság? Sem a parlament, sem a polgárok, sem a tudomány, sem az Európai Bíróság nem érdemli meg az Európai Bizottság méltánylását a jelek szerint. Mi a fontosabb? A TTIP az fontosabb? Lehet, hogy a, éppen ez a definíció a TTIP tárgyalásokon lenne zavaró? Miért történik az, ami történik, vagyis hogy nem tartják be az ítéletet? Önnek személyesen és az Európai Bizottságnak is megvan a dolga itt, azonban eddig elbuktak ezzel. Most ö, talán kapunk egy definíciót röviden. A kérdés azonban az, hogy az európai polgárok bizalma mitől rendül meg az Európai Unióval szemben. Hát az ilyen dolgok. Ez a téma, e, az időkeretet mégis arra kérem képviselőtársaimat, hogy tartsuk be. Egy képviselő úrnak adok szót, egy perc áll rendelkezésére. Danke, Frau Präsidentin. Herr Köszönöm szépen, elnök asszony, Andrő Kajtis biztos úr, a WHO évek óta felhívja a figyelmet, hogy számos termékben találhatok olyan vegyszerek, mint például műanyagokban és egyebekben, amelyek aztán a legkisebb dózisban is veszélyeztetik az emberek egészségét nő a rákos megbetegedések száma, és ez egyértelműen összefüggésbe hozható ezen anyagok használatával. Az endokrin károsító anyagok kockázatai nem újak, ismertek ezek, de mit csinál az Európai Bizottság? Bizonyos hatásvizsgálatokat készített, közben elmúlt egy határidő, és egyszerűen elfelejtette, úgy tűnik, hogy nap mint nap olyan anyagokkal találkozunk, és olyan anyagok terhelnek bennünket, európai polgárokat, amelyek negatívan befolyásolják a hormonháztartásunkat. Miért nem tartotta be a bizottság a határidőt, és vállalja ezt a kockázatot? Itt az ideje, hogy az európai polgárokat megvédjük ezen anyagoktól, egymástól, mert ezt várják el tőlünk, ez a kötelességünk. Azért választottak meg minket ebbe a házba. Nem azért választottak, hogy a vegyipar képviseletét lássuk el. Eichhout képviselő úrnak adok szót egy percben. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Uh, dank u wel, commissaris, voor uw antwoord. Köszönöm, eh, elnök asszony, és eh, köszönöm a biztos úrnak. Nagyon jól kezdte a válaszát amikor azt mondta, hogy be fogja tartani a bírói ítéletet, de aztán a hatástanulmányoknál az egész egy kicsit zavarossá vált. Hadd mondjam akkor ki, a bíróság szerint tudományos kritériumokra van szükség. 2013-ban ez már félig kész is volt Miért kell 2016-ig várni? Még mindig hatástanulmányra várnak? Mert alapvetően, hogyha ezt teszik, akkor akkor valójában megsértik a bíróság ítéletét, mert a bíróság kimondta, hogy nincs szükség hatástanulmányokra, az nem része a kritériumoknak következő hozzászóló evi képviselő a köszönöm szépen elnök asszony. nos a bizottság nyilvánvalóan lemaradt az eredeti ütemezéstől a bizottság ugye azt mondja, hogy szeretek volna költség-haszon elemzést végezni, de hát ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi szempontokat fontosabbnak tartották, mint a biztonságiakat. Ez így nincsen rendben az EU éves egészségügyi költségvet, költsége 165 és 256 millió euró közötti cehet jelent a közösségnek. Olyan betegségekről beszélünk, amelyeket a hormonháztartást zavaró anyagok idéznek elő. Ráadásul környezetvédelmi károkról is van szó, és nagyon sok csecsemő születik komoly mentális rendellenességekkel, szónoki körnek a végére értünk egyéni képviselői hozzászólások közül első a sorban grossette képviselő eh, asszony az Európai Bizottságot eh, elítélték egy ilyen súlyos eh, ügyben, eh, holott a parlament már egy ideje figyelmeztette a bizottságot. Mi szeretjük egyébként a hatástanulmányokat, de ezt sokkal korábban kellett volna elkészíteni. Mi valójában azt szeretnénk, hogy meghatározzák, hogy mi a hormonháztartás zavaró anyag, mi minősül annak, és ezt tudományos alapon tegyék mi, mikortól kezdve kerül veszélybe az emberi egészség? Erre a kérdésre várjuk a választ. Nyilvánvaló, hogy alternatív megoldásokat kell majd találni az iparnak, és nyilvánvaló, hogy a lobbisták is nyomást gyakorolnak a bizottságra, ami sajnálatos. Most eh, az a bizottság, amelyik állandóan a jobb jogalkotásról szónokol, eh, kapott egy lehetőséget, eh, ahogy hozzáadott értéket teremtsen közegészségügyi kérdésben, azzal, hogy el elfogad egy jogszabályt. képviselő asszonynak még volt thirty másodperce de nagyon lényegre törő volt. pargneaux képviselő úr következik szintén one perc thirty másodpercben. Euh, köszönjük! alapvetően itt egy politikai botrányról van szó elnök asszony nyilvánvaló, hogy a bíróság döntése értelmében nagyon gyorsan kellene most lépni. E, nem technikai problémáról van szó, hanem közegészségügyi problémáról van szó elsősorban. Itt most emberek halnak meg különböző rákbetegségekbe, amelyeket a növényvédőszerek e, okoznak. E, olyan növényvédőszerek, amelyek hormonháztartás zavaró anyagokat tartalmaznak. Látjuk, hogy a gyerekek játékaiba is bekerülnek ezek a, az anyagok, sőt, még a pénztári blokkokba, bizonylatokba is az anyagba vannak ilyen endokrin zavaró anyagok. A különböző embryonális betegségek, a rák betegségek nyilván nyilván eh, elkerülhetőek eh, ebben, ezekben az esetekben egy bizonyos eh, költséggel. 1,3%-a 3%-át érinti a GDP-nknek azok a termékek köre, amelyek ilyen honválasztatás zavaró anyagot tartalmaznak. Nos, fontos, hogy a bíróság döntése után jogszabályt alkossanak. Nem kell ehhez hatástanulmány, különösen most nem kell, hanem olyan kritériumokra van szükség, amelyek révén meg lehet védeni bennünket. Köszönöm. Képviselő úr, Auken képviselő adok szót. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Botránynak tartom, amit itt többen meg is, több, többen hangsúlyoztak, hogy nagy különbség lenne a tudósok véleményében. Ez nem igaz. Dániában végeztünk tanulmányokat, ezt Európában mindenhol közzétették egyébként, és bizonyítani lehetett nagyon konkrétan, hogy az embriókat hogyan befolyásolja fejlődésükben ez az anyag, illetve a férfiak termékenysége is sérülhet, és azt is lát, látjuk, hogy az iparnak tennivaló van, hogy alternatívákat találjon, mert különben sokat veszítnek. Nem az a dolgunk, hogy segítsük az ipart az anyag előállításában, nekünk az a dolgunk, hogy követeléseket állítsunk fel, és igenis akkor a különböző iparágak meg fogják találni az alternatív anyagokat. Lehet, hogy vannak kivételek, de ez nem kell, hogy zavarjon bennünket. Igenis, nekünk lépnünk kell, az ipar itt tényleg nem tud tovább lépni. Eh, voorzitter de commissaris goedenavond. Eh, eh, köszönöm szépen biztos úr. Nem gondolom, hogy meg kell ismételnem azt, hogy az endokrin diszruptorok milyen veszélyt jelentenek, és nagy a bizonytalanság, az aggodalom ebben az ügyben nem csak a körünkben, hanem az európai polgárok körében is. Ezt az anyagot használják ruhákban, csomagolóanyagban és számos más területen is, ami nélkül nem tudunk élni. Ezért azt hiszem teljesen jogos az aggodalom, és vannak bizonyítékok is. Örülök egyébként, hogy ön azt mondta, hogy nyár előtt útjának indítják és megteszik a szükséges lépéseket, és megszületik a hatásvizsgálat. Ez segít nekünk és hát segített ebben az is, hogy megfelelő kommunikációt akartunk. És sokan olyan negatívan közelítik meg ezt a kérdést, de azt gondolom, hogy igenis vannak szabályok, amelyeket megalkottunk. A REACH szabályozás például sokat segít ebben az ügyben, de azt látni kell, hogy pillanatnyilag eljött az az idő, amikor tovább kell lépnünk az eddigiekhez képest. A bírák is ezt mondták ki egyébként. Meg kell védeni a polgárokat, és tegyük meg ezt az említett szükséges lépést, hiszen a fogyasztóknak és a termelőknek is tudniuk kell, hogy mi történik a következő időszakban. Asszonynak adok szót, képviselő asszony, egy perce van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 Viszont a kritériumokat tudományos alapokon kell meghatározni, nem pedig gazdasági megfontolásokból. Amikor a bizottságnak ezeket meg kellett volna határoznia, akkor társadalmi-gazdasági szempontokat vett figyelembe, és nem egészségügyieket. Nem kisebb problémáról beszélünk itt, hanem jelentős problémáról, és a lehető leghamarabb megoldást kell találnunk. Nem hiszem, hogy a bizottság tisztában lenne azzal, hogy mennyire fontos, hogy gyorsan lépjünk, éppen ellenkezőleg először is egy évvel elhalasztották a döntést, aztán hosszú határozták meg a prioritások. Képviselő úr következik egy percben. Eh, Köszönöm, eh, biztos eh, úr. A hatástanulmány Nyilvánvaló, hogy lobbizás eredménye, ezért ragaszkodnak ehhez, és halljuk azt az érvet, hogy az ipar érdekeit is figyelembe kell venni, mint kritériumot. Ez gyakorlatilag egy álnok módja annak, hogy azt mondjuk, hogy csak azokat a hormonháztartás zavaró anyagokat kell kizárni, amelyek tényleg nagyon súlyosak. A Düvel belga sörnek 8%-os fél százalék az alkoholtartalma, még egy viszkinek 40 százalékos. Ön most azt akarja mondani, hogy akkor a sörben nincs alkohol? Mert valójában az ipar ezt akarja kimondani. Igazándiból ők azt akarják, hogy a legsúlyosabb hormonháztartás zavaró anyagokat minősítsék csak ilyennek, a többit pedig nem. Én biztos úr, hogy ezt eh, nem fogjuk eh, megengedni. Buszol képviselő úr, képviselő úr, öné a szó. Thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. Eh, az elmúlt években aggaszt bennünket ez az ügy, hiszen development of human life environment az endokrin zavarokat okozó anyagok nagy kihívást jelentenek eh, a szaporodás biológiai kérdésekben is, eh, és nagyon eh, nagy kihatások lehet, amikor az fiatal magzatot fejlődési szakaszban érik ilyen hatások. A lehető nyilvánvaló, hogy a bizottságnak kemény feladat ez, de a bíróság döntése figyelembe véve azt kell mondanom, hogy a bizottságnak jó lépése volt az, hogy megpróbálta kilakítani a hatás, a tanulmányt elvégezni ezt a munkát, és örülök annak, hogy Andrikaitis úr, aki itt tanulságot tett arról, hogy egy folyamatot fel kell gyorsítani, ezt, üdvözlöm ezt a lépést. A a biocid eh, anyagokra vonatkozó eh, eh, rendek, rendeletek, amelyek a legújabb tudományos eredmények alapján folyamatosan frissítésre kerülnek, hasznosak, de nem teljes kerülnek. Meg kell határoznunk azokat az anyagokat, amelyek ténylegesen problémákat okoznak realisztikus körülmények között. Ez teszi lehetővé tesz számunkra, hogy bizonyos anyagok felhasználását eh, eh, szigorúan korlátozzuk vagy betiltsuk. egy kis technikai segítséget szeretnénk kérni a Stász képviselő úr mikrofonjának a kikapcsolásához eh, mert a folyamatos bekapcsolás az zavaró. és közben van egy kék kártya is buoi képviselő úrhoz rivasi képviselő asszony szeretne kékkártyás kérdést intézni önhöz parancsoljon! buoi úr ön azt mondja hogy ki kell zárni a hormonháztartást zavaró anyagokat Nos, a probléma az, hogy ott nincsen dózis, ott nincsen küszöbérték, nagyon kis mértékben is, ha bekerül a szervezetbe, ugyanazt a káros hatást fejti ki. Tehát igazándiból ezt ki kell iktatni, meg kell határozni, hogy mi az, amit ki kell iktatnunk. Tehát holnaptól kezdve ki kell őket iktatni az életünkből, amennyiben van olyan helyettesítő szer, ami, ami helyette az ipar számára alkalmazható, akkor holnaptól. Teljesen egyetértek önnel, gyakorlatilag ugyanezt mondtam, ugyanakkor megértem az Európai Biztos Bizottságnak a, a, a, az aggodalmát is, hogy csináljunk egy tanulmányt arról, hogy mely, hogyan lehetne legvilágosabban meghatározni a kritériumokat, olyan kritériumokat, amelyeket a tudományos tanács is támogat, amennyiben nem így járunk el, akkor nagyon nehéz lesz ezeket megfelelően megfogalmazni. Köszönöm képviselő úr, válaszát Caputo képviselő úrnak adok szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A delegált aktusok eh, nem arra használnak, hogy eh, mandátumot adjunk eh, az end, a hormonháztartás az zavaranyagok meghatározásának az a kritériumok elfogadására. Az Európai Bizottság itt hibát követette az Európai Parlament. Többször kérte, hogy ezt a munkát végezze ezt a bizottság, és ráadásul itt van most már a bírósági döntés is. A bíróság úgy határozott, hogy az európai törvényeket megsértette az Európai Bizottság. A késlekedés immár 2013 óta fönnáll, és a bizottság megmutatta, hogy nem képes az európai polgárok valós igényeire megfelelő választ megfogalmazni, pedig csak az egészségüket féltik. A bizottság folyamatosan kifogásokat találom, ezek ne azzal foglalkozunk, hogy ennek milyen hatás van a belső piacra. A bírósági ítélet fényében gyors intézkedésekre van szükség a tudományos kritériumok meghatározása céljából. Legyen meg ez a lista, ez alap az, hogy meg tudjuk az európaiak egészségét védeni. Képviselő úr következik szintén egy percben. Ja, Herr Kommissar, Sie sind gerade... Biztos úr, éppen most dolgozik azon, hogy a fogyasztók bizalmát aláássa a fogyasztóvédelmi politikával kapcsolatban, hiszen a saját szabályait kezdi ki. Ez egy botrány. Én gazdász vagy mezőgazda vagyok igazából, és nem tudom megérteni, hogy növényvédőszereknél nem értékelik az ilyen hormonromboló anyagokat, hormonrendszert veszélyeztető anyagokat. Hány ilyen anyagot engedélyeztek már időközben a fogyasztók, a felhasználók veszélyben vannak, veszélyeztetik vele egyébként a környezetet, és itt egy, nem egy félreértésről van szó. Szóval azt mondja, itt félreértés van, de ez nem az szerintem. Egyszerűen ön az agrárlobby előtt térdre borult, mert féltik a saját hozamaikat, és persze a vegyipar is ott van, hiszen ő is bevételt akar teremteni. Komolyabban kéne venni a fogyasztóvédelmet, erre szólítom fel önt is, és ugyanez vonatkozik azon kritériumokra is, ahol, amiket a kozmetikumok kapcsán alkalmaznak. Nem szabad olyan kozmetikumokat eladni, amelyekben endokrin diszruptorok vannak. Köszönöm. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr Igen, tisztelt Tisztelt elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! A mindennapi életünkben számos ilyen endokrin diszruptor fordul elő. Gondoljunk csak a különböző konyhai edényekre, de akár a padlóra is, ahol parketra, amelyen mezitláb közlekedünk, vagy vannak a műanyag dobozok, amelyekbe a gyerekek tíz óraiját csomagoljuk, de ide tartozik a növényvédőszer is, és többször elhangzott már, hogy ez ö, különböző következményekkel járhat, cukorbetegség, egyebek, és itt lépni kell biztos úr. A decemberben az Európai Bíróság az említett ítéletét meghozta, vagyis tudományos kritériumokat kell 2016 végéig meghatározni. Én aztán elmúlt évben egy írásos kérdésemben felhívtam a figyelmet erre. Alapvetően arról van szó, hogy ezeket a veszélyes anyagokat szigorúan szabályozunk, mert igenis vannak arra utaló jelek, erős jelek, hogy károsak ezek az anyagok, és súlyos szociális következményekkel is járhatnak. Vannak gazdasági tanulmányok is, amelyek ezt vizsgálták, és ezek arra mutattak rá, hogy a betegségek 160 milliárdos veszteséget okozhatnak az egészségpénztáraknak, a társadalombiztosításnak, vagyis ha itt lépünk, akkor az emberek egészségét jobban tudjuk megvédeni. És ez a megelőzés elve, erről beszélünk, ha csak a legkisebb kétség fennáll azzal kapcsolatban, hogy veszély, egészségre veszélyes egy anyag, akkor ezt Európában nem szabad engedélyezni. Ilyen egyszerű a dolog, és így is kell ennek lennie. Azért felszólítom a bizottságot, legyenek ők a fogyasztók ügyvédjei, és ne a nagy vegyipari vállalatok ügyvédjei legyenek önök Biztos vagyok, hogy megtalálják a szükséges alternatívákat. Asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek a bírósági döntéssel, hiszen a bizottság nem teljesítette kötelem, hajtotta végre kötelezettségét, rendkívül fontos lett volna, ez pedig polgáraink egészsége szempontjából. Két komoly probléma van a hormonháztartást zavaró anyagokkal kapcsolatban. Az egyik az, hogy kihatnak az egészségre negatív módon, a hormonháztartást zavarják. Másrészt pedig eh, a csomagolásban, az élelmiszerekben, a műanyagokban vannak jelen eh, különböző elméletek eh, veszik őket körül, és ezek egy része nem kifejezetten realisztikus. Ha azonban a bizottság figyelmen kívül hagyja a bíróságnak a döntését, akkor a hitelességét veszíti el, ezért kérem a, a bizottságot, hogy tartsa tiszteletbe a bíróság döntését, és határozza meg ezeket a kritériumokat, amelyek a tudományos ismereteken alapulnak, amelyek, eh, eh, és, és az emberi egészséget kell támogatniuk ämnen kan orsaka cancer och påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn. Nos, a meg nem született gyermekeket, az embriókat károsítják ezek az anyagok, a kisgyerekek különösen e, ki vannak téve ezeknek a szerepnek a hatásának, az agyfejlődését e, befolyásolják ezek az anyagok. Az Európa Bizottságnak az a feladata, hogy megvédje az embereket a hormonháztatás zavaró anyagoktól, ehhez képest időre játszanak, húzzák az időt azért, hogy a vegyipari lobbik, vegyipari ágazat kedvére tegyenek. Az Európai Bíróság azonban közbelépett, és komolyan kellene véden, most már vennünk azt, hogy az emberek és a környezet védelme fontos. Péter leképviselő úr következik, képviselő úr másfél perce van. Köszönöm. Spoštovani gospod komisár in kolegi. Kedves kollégák! Nemrégiben az Európai Unióban felismertük, hogy számos olyan betegség van, például a prostata betegségek, a hererák, a mellrák, a, e, túlsúlyosság, e, e, a keringési rendszer problémák, szaporodás biológiai problémák, például a termékenység csökkentése, a termeketlenség, a spontán abortus, abortus, eh, amelyek esetében PPD-ja és a, a gyomírtószerek hatása bizony eh, közreműködhet. Eh, az endokrin zavarokat okozó anyagoknak káros és visszafordíthatatlan hatása van, és a beszések szerint 150 milliárdos, milliárd eurós az éves kár, amit ezek az anyagok okoznak, különösen a várandós nők esetében, a gyerekek esetében. Tudjuk, hogy tudunk lépni, e, és e, kell e, szükség van arra, hogy a polgárokat meg tudjuk védeni. Ez az Európai Unió három stratégiai célkötözésének az egyike. Az egészségügy terén mindenképpen közelebb kell kerülnünk a polgárainkhoz, és ezért a hormonháztatás zavaró anyagok témáját megelőzési politikáink középvonalára kell helyeznünk. Képviselő asszonynak adok szót. Kraft. Misten. Köszönöm szépen. Rák, agykárosodás, koraszülés fel, hosszasan sorolhatnánk ezt a listát. Itt az endokrin diszruptorok eredményéről beszélünk számos esetben. Egyébként ezt számos tudós már alá is támasztotta. Hálásak vagyunk ezért Svédországnak, hogy a bírósághoz fordult, és így sikerült világossá tenni, hogy van dolga az Európai Bizottságnak ebben az ügyben. Persze, bonyolult a kérdés, ezt mindenki tudja, de ez nem indokolhatja azt, hogy nem teszünk semmit, hogy ne védjük meg a polgárok egészségét. Sokan kérdezik tőlem, hogy miért nem tett az Európai Bizottság semmit ebben az ügyben, és nem tudom, ez az, ami engem is bosszant igazából. Nem értem, miért nem léptek ebben az ügyben, ne halogassák tovább ezt a kérdést, minél többet vár az Európai Bizottság, annál inkább ártunk vele az európai polgároknak. Lépjék meg a szükséges lépéseket, és alkossák meg a kritériumokat most. Asszony, másfél percben presidenti, harmoni hormonihäiritsijät vaikuttavat. Köszönöm, elnök asszony. A hormonháztartás zavaró anyagok nem csak a jelenlegi generációt érintik, hanem a következő generációt is, tehát igen hosszú távú negatív hatásuk van gyakran. A következő generációnál jön csak ki a probléma, és nem lehet azt mondani, hogy nincsen megfelelő tudományos bizonyíték, a konszenzus elég egyértelmű, hogyan kell meghatározni a hormonháztartás zavaró anyagokat, hogyan kell azoknak a hatását mérni. Tehát igazándiból nem ilyen jellegű problémánk van, a REACH-nél, a biocid termékeknél sikerült ezeket már megtenni, ugye amikor szabályoztuk a festékeket és egyéb ilyen jellegű anyagokat. A, bizottság, a bíróság egyébként úgy döntött, hogy nincsen szükség nincsen szükség hatástanulmányra, mert emberek életéről, egészségéről van szó, és ilyenkor a gazdasági hatások nem mérendőek. Nyilvánvaló, hogy a jogalapot azt tiszteletben kell tartani. Ez minden tagállamtól elvárható. A bizottságtól viszont az várható el, hogy az útmutatásnak megfelelően lépjenek. tahtoja halu puolustaa kansalaisten terveyttä Én Én azt gondolom, hogy az emberek egészségét nagyon határozottan védeni. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A fenntartható nem fenntartható és nem érthető a bizottság álláspontja. Már 5 éve beszélünk arról, amit már 20 éve ismerünk, nevezetesen ezeknek az anyagoknak a kockázatát az közegészségügy tekintetében fel kell szólalnom, hogy azt mondhassam, hogy nincs olyan ö, ö, ö, magyar, nincs magyarázat arra, hogy nem végezzük el, ne végezzük el a hatástanulmányokat, elhazgassuk ezt a döntést. Az egészségügy, a tudományos eredmények fontosabbnak kell, hogy legyenek, mint a gazdasági megfontolások. Remélem, elvárom, hogy a továbbiakban a bizottság a gazdasági érdekek elé sorolja a közegészségügyi érdekeket, hiszen a gazdasági érdések láthatóan befolyásolják és eltorzítják az egészségügyi megfontolásokat. Az egyéni hozzászólások végére értünk, és áttérünk a KSDI eljárásra. Mindenkinek szót adok. Elsőként Zaborszka képviselő asszonynak. Köszönöm, e, Biztos e, úr, összességében e, helyénvaló az, hogy a bizottság egy jogszabálynak a gazdasági hatását is fel akarja mérni. Ugyanakkor ebben az esetben én azt várnám el, hogy az emberi egészséget tartsák eh, szem előtt, amennyiben a gyanú igazolódik, eh, nevezetesen eh, hormonháztartás zavaró anyagok a, csökkentik a termékenységet az emberekben is, és az élő, már egyéb élőlényekben is. Nos, hogyha késő jövünk erre rá, akkor ez már túl késő. A tagállamoknak oda kell figyelniük a szennyezés forrására is Eh, az, különösen oda kell figyelni eh, a mezőgazdaságra, az állam, állattartásra, illetve... Marias képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony amiről most beszélünk, az az endokrin diszruptorok alkalmazása. Ez számos betegséget okoz a lakosság körében. Itt vegyi anyagokról beszélünk valójában, olyanokról, amelyek a hormonháztartásba tudnak beavatkozni, ott zavart okoznak, aztán különböző rákot okozhatnak, vagy a magzatokat is zavarhatják fejlődésükben, és a fogyasztó azért van hátrányban, mert nem tudja, hol találja meg ezeket az anyagokat, és ezt nem is magyarázzák el meg igazán. Ezért aztán az Európai Uniónak újra kell vizsgálnia a jogi előírásait ezen a területen, és újakat kell megfogalmaznia, például az élelmiszerek vonatkozásában, és egyébként változtatásokra van szükség azon a területen is, hogy hol használják fel ezeket az anyagokat, ezt legalább átláthatóvá kell tenni, de ehhez persze egy világos definícióra van szükség, és konkrétan rá kell mutatni a mennyiségekre is, mi okoz károsodást. Euh, Köszönöm. Eh, december 16-a eh, az, eh, az Európai Bizottság naptárában valószínűleg hosszú ideig emlékezetes lesz, mert elítélték az Európai Bizottságot azért, mert nem teljesítették a szerződéses kötelezettségeiket, holott ők a szerződés őrei. A tudományos közösség és a parlament már régóta figyelmeztette az Európai Bizottságot erre, és már a RICS tárgyalásánál mondtuk, hogy nem lettek meghatározva objektív módon a hormonháztartást zavaró anyagok. 2006-ban, 10 évvel ezelőtt figyelmeztettük önöket először, és eh, most már három éve eh, járt volna le az önök, eh, járt le az önök kötelezettségeit a határideje. És akkor ön azt mondta, hogy illetve most ön azt mondta, hogy nyár előtt be fogják tartatni a ság döntését. Sajnos eddigi tetteik nem adnak bizakodásra okot. Erre a képviselő úr következik. Senhora Presidente, Senhor Comissário, a Comissão Europeia... Elnök asszony, biztos úr, úgy gondolom, hogy a bizottság eléggé gyönge kifogásokat hoz fel arra, hogy miért nem tette meg azt, amit törvényének köteles lett volna megtenni. December 2013. Eh, december lett volna a határidő eh, azoknak a szerveknek a meghatározásával kapcsolatban, amelyek komoly betegségeket okoznak az emberek eh, életében. A tudományos bizonytalanságra hivatkozás csak kifogás volt arra, hogy semmit ne tegyenek merő kifogás a közérdeket, a közérdek forog kockán, a közegészségügy forog kockán. Önök azonban a magán kézben lévő vegyipari vállalkozások csevegésére, durzsolására hallgattak, inkább és nem a közérdekeit tartottak szem előtt. Úgy gondolom, hogy önök késleltetik azt, amit régen meg lehetett volna már tenni, és végső soron nagyon kényemes önöknek Különösen ez a helyzet, különösen akkor, amikor a TTIP-pel kapcsolatban tárgyalunk az Egyesült Államokkal, tudjuk, hogy az endokrin zavaróanyagok a TTIP tárgyalások során az egyik legfontosabb, legforróbb téma, és az Egyesült Államok sokkal liberálisabbak ezzel kapcsolatban, mint szeretnénk.

hatástanulmányt akar készíteni arról, hogy hogyan kell meghatározni a hormonháztartást zavarozó anyagokat. De hát a biocid jogszabály értelmében ezt 2013. decemberéig meg kellett volna tenni már, mint a delegált aktust meghozni, és ott szó se volt hatástanulmányról. Önöknek egyszerűen a jogszabályt kellett volna betartaniuk. Önök állítólag a szerződés őrei, és ehhez képest nem teljesítik a kötelezettségeiket. Tehát én szeretném, hogyha ön garantálná azt, hogy a lehető leghamarabb elkészülnek ezek a kritériumok, nem várhattunk nyárig a kritériumokra, és aztán az osztályozásra. Tegyék ezt meg a tudományos közösséggel összhangban és a polgárok védelmében. A bizottságnak ugyanis nagy felelőssége van a polgárokkal szemben, mert őket, sújtja a, őket sújtják az egészségügyi problémák paní předsedající já obecně podporuji. köszönöm szépen támogatom a bizottság eljárását, de a rendelkezésemre álló egy perc alatt szigorú leszek. 2013-ban készítettem feljegyzéseket egy állásfoglalással kapcsolatban, ez március 20-án volt, és 2013. decemberig volt határidő, azt állapítottak meg, akkor aztán nem történt semmi. Aztán 2014. februárjában a bizottság azt mondta, hogy elvégezteti a hatásvizsgálatot. Ez egyértelműen rámutat arra, hogy milyen óvatlanul járt el az Európai Bizottság, hogy nem tartotta be a határidőket. Egyik év a másik után múlt el az EFSA-nak pedig kellő időben volt egy idevágó véleménye. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság eh, dolgozói jó fizetést kapnak a szolgálataikért az európai polgárok. ezért a biztosnak abba kéne hagynia, hogy meséket tálal fel nekünk azzal kapcsolatban, ami történt. A bíróság már decemberben döntött kezdi eljárás végére értünk nincs könnyű helyzetben biztos úr megadom önnek a szót a záró gondolataihoz parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretném nagyon nyíltan elmondani, hogy orvosdoktor vagyok. 27 évet töltöttem életem folyamán orvoslással. Tudom, mit jelent a rák, tudom, mit jelent a betegség. Ma is orvosdoktor vagyok. Volt, aki azt említette, hogy a vitában az iparágak érdekeit veszik figyelembe. Nos, én nagyon őszinte és becsületes vagyok, e, én kedvelem az őszinte e, vitát, és amikor valaki azt említette, hogy én az iparágakat képviselem, hát elnézésüket kérem, ez nagyon e, gyenge érv, és nem méltányos érv. Sok évet töltöttem a biokémia, eh, az endokrinológia eh, képviselőivel néhány héttel ezelőtt eh, vezető tanácsadóinkkal tárgyaltam különböző tudományos kutatói csoportokkal csak hetekkel ezelőtt is. Szeretném mindenök, önöket is meghívni, és nyilvánosan felkérni önöket arra, hogy beszéljünk a tudományos eredményekről, a valós érvekről, amelyek nagyon fontosak számunkra, hiszen én soha nem fogom azt elfogadni önöktől, hogy én az iparágat képviselném, az, az ipari érdekeket képviselném számomra. A közegészségügy az elsődleges fontosságú, és hogy nagyon sok szövetségesen van önök között. Remélem tudom küzdeni a cukor, a só, az alkohol és a dohány szemben, mert különösen a dohány sokkal több ember életét károsítja de akkor valóban beszéljünk az emberek egészségéről, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sok szövetségesen van itt a parlamentben. Természetesen nehéz ügy ez, tavaly azt mondtam, hogy a hatástanulmányt el kell készíteni, ez azonban nem gazdasági és szociális vonatkozásokról szól, ez a kritériumokról szól a tudományos kritériumokról, hogy hogyan határozzuk meg, hogy mennyire úgymond erősek, potensek ezek az anyagok, milyen molekulákról kell beszélnünk. Én nem Eh, biokémiai eh, tudós vagyok, eh, de azért nem egyszerű témakör ez. Tavaly három kerekasztalt szervez, szerveztünk konferenciákkal. Ez megmutatja, hogy én pontosan hol foglalok állást, melyik térfelen játszom. Nagyon őszinte vagyok önökkel, orvosdoktor diplomám van, és ezen belül természetesen kevés időnk volt, a módszertant vitattuk meg, 600 vegyi anyag szerepel azon a listán, amelyet értékelünk. El nem tudom képzelni, hogy hogy lehet ezt a munkát gyorsabban megtenni. Kérem, hogy segítsenek, mutassák meg, hogy lehetett volna ezt a munkát gyorsabban elvégezni. Én is zöld vagyok, mint ön, de nem játszom olyan játszmát, amely az én felfogásom szerint nem becsületes én képes, vagy én hajlandó vagyok nagyon világosan fogalmazni, előre kell lépnünk a lehető leggyorsabban. És hajlandó vagyok a munkánkat folytatni, talán 2016 végére jó lenne, ha lenne eredmény. Ma úgy döntöttünk, hogy ha lehet, akkor 2016 nyaráig eredményeket fogunk produkálni. Kérem, hogy önök is dolgozzanak jobban. Nagyon szeretnék nyitottabb lenni és transzparensebb lenni, de ehhez önökre is szükségem van. Minden kérdésben. Minden kérdésben. Nagyon szívesen beszélek az etnikus cigarettákról, dohányról, az összes olyan rossz dologról, amely veszélyeztet az egészségeket. Az Európai Unió nagyon nehéz állapotokban van jelen pillanatban a közegészségügyi ügyek tekintetében. rettenetes magas költsége van ezeknek a betegségeknek Európai Uniós szinten. Megpróbálom munkámat elvégezni, de higgyék el, először is olyan kritériumokra van szükségünk, amelyek valóban szabályozási szempontból kezelhetőek. És ez nem annyira egyszerű feladat. Nagyon bonyolult, összetett kérdésre van itt szó. És akkor ilyeneket hallok önöktől, ilyen populista érveket? Hát sajnálom, de ahogy még egyszer mondom, nagyon átlátható és nyitott ember vagyok, és soha nem fogok semmilyen lobby csoportnak lefeküdni, de nehéz az a munka, amelyet végzünk. Mindannyiunknak nagyon komolyan és mélyen meg kell vitatnunk, hogy hogyan lehet felmérni, hogyan lehet szabályozni, hogyan lehet megérteni ezeket az ügyeket, hogyan lehet előrelépni. Én végzem egy éve és négy hónapja dolgozom, egy és négy hónapot már elvesztettem, úgymond, de szeretném tudni, hogy hogy tudnék hatékonyabban dolgozni, de csak együtt tudunk hatékonyabban dolgozni, és kézen állunk arra, hogy a munkákat folytassuk, és a lehető ütemesebben előre lépjünk, hogy idén nyárig valamiféle eredményt érjünk el. És nagyon jó példákat tudunk mutatni, hiszen világszinten úttörő munkát folytatunk. Kollégáim, köszönöm hajlandó vagyunk együtt dolgozni a tudományos eredmények alapján, a kritériumokat lehetőleg leghamarabb bemutatjuk, talán esetleg még az idén nyár elején. Köszönöm. Köszönöm szépen biztos úrnak a válaszát. Remélem, hogy ebben a nagyon nehéz munkában mi hamarabb előre tudunk jutni eredményesen egy közös